akkor ez az egyik, sőt, ez száz példányban van, mert valaki odaadta nekem abból, ez jó. Ez a második, igen, direkt. Ez a hering, hering, ez csak ilyen kevesen.